jóval mélységesen egyetértenek. Köszönöm szépen, lezárom a vitát. A következő napirendi pontunk egy szóbeli kérdés emberkereskedelemmel kapcsolatos témában. Az első hozzászóló Anna Head két és fél percben. Köszönöm, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy ez az egyik legsúlyosabb, leggyalázatosabb bűn. Nagyon sajnálatos, hogy ilyen késői órán, gyakorlatilag üres teremben kerül sor a vitára. Egész Európában 1850-ben betiltották a rabszolgakereskedelmet. Ennek ellenre 200 év múlva több százan esnek áldozatául a az emberkereskedelemnek, ami tekinthető a rabszolgaság új formájának is. Az Európai Parlamentnek óriási felelőssége van az emberkereskedelem megállításában. Ennek számos formája létezik, a szexuális célú vagy kényszermunka célú, koldulásra kényszerítő célú emberkereskedelem. Én szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a kiváló együttműködésért, és remélem, hogy sikerül közös álláspontot kialakítanunk. Várjuk a bizottságtól, hogy mielőbb terjesszen elő egy irányelv javaslatot az emberkereskedelem megakadályozására vonatkozóan, ami túlmutat az eddigi javaslatokon, Ebben a témakörben minden szakpolitika érintett, nem csak a büntetőjog, hanem a bevándorlási jogszabályok is. Figyelembe kell vennünk, hogy az áldozatoknak hogyan tudnánk jobb, jobb segítséget, illetve védelmet nyújtani, különös tekintettel a fiatalkorúakra. Az emberkereskedelemmel szembeni fellépésben. Minden tagállamnak erőteljes lépést kell tennie, és nagyon fontos, hogy a keresletet is csökkentsük azok esetében, akik az ember kereskedelemből eredő szolgálatokat, szolgáltatásokat veszik igénybe. Én felszólítom a tanácsot, a bizottságot és a parlamentet is, valamint a tagállamokat,

Köszönöm szépen, most pedig López Gáridó úr következik a tanács részéről. Tisztelt Het asszony és Bauer asszony. Nagyon egyetértek ezzel a kezdeményezéssel, a kérdés felvetéssel és a ma esti vita megindításával. Az emberkereskedelem a legszörnyűbb átok, ami az emberiségen ül, illetve a legnagyobb kihívás, amit fel kell vállalnunk. Együtt kell megküzdenünk ezzel a kihívással. Újabb példa ez arra, hogy milyen fontos erőinket egyesíteni, összefogni Európában, hogy, hogy felvegyük a küzdelmet ezzel a jelenséggel szemben kérdésükben azt is felvetik, hogy mi a helyzet a rapatriációval, illetve a szociális integrációval, hogy van-e összefüggés, illetve hogy ilyen megközelítésben fogjuk -e kezelni a kérdést. Feltétlenül igen a válaszom, és az ítéletek arányosságára is oda kell figyelni, igen, illetve intézkedéseket kell hozni az áldozatvédelem terén is. Az áldozatvédelem elengedhetetlen, hogyha az emberkereskedelmet le akarjuk törni. Egy védtelen áldozat, vagy a kereskedelembe beleegyező gyermek védelme nélkülözhetetlen fontosságú. A keresletre is gondoltunk, és nagyon hálás vagyok az ön szavaiért, Bauer asszony illetve a bíróságok hatásköre is fontos. A kérdés második bekezdésében a koordináció, az információ fontosságát hangsúlyozzák, és teljesen egyetértünk ezzel. Illetve azt is kérdezik önök, hogy milyen megelőző intézkedéseket tervezünk. Hadd mondjam el, hogy a, preventív intézkedésekkel már foglalkozik egy ideje az Európai Unió, már 2005-ben akciótervet készített a tanács, amit megfelelően alkalmazni kellene. Az emberkereskedelemre egy sor egyezmény vonatkozik az EU és harmadik országok között, például Afrikával való kapcsolatainkban, stratégiánkban, ez prioritást képez, illetve az Európai Unió és a kelet-balkáni államok közötti együttműködésben illetve a képzés, a közvélemény felkészítése is igen fontos de áldozatokkal kapcsolatba kerülő embereknek a felvilágosítása. A spanyol elnökség ezen irányokban fog fellépni, és külön odafigyel majd a gyermekkereskedelemre, mert ez a legfontosabb prioritása az elnökségünknek. És másik kezdeményezésünk az, hogy a bizottságtól azt kérjük, hogy az Európai Unióba kíséret nélkül érkező fiatalkorúakról készüljön jogszabály, javasoljanak még az idén jogszabályt. Illetve elnök úr, ha megengedi, akkor még hadd mondja már, hogy a spanyol elnökségnek az a szándéka, hogy szervezünk vitát az emberkereskedelemről még ebben a fél évben. A bizottság várhatóan nagyon hamar javaslatot fog tenni, és az elnökség gondoskodni fog ezután arról, hogy a tanácsban és a parlamentben is ez a vita tető alá kerüljön. A rabszolgasság ezen új formája ellen fel kell vennünk a küzdelmet, ahogy önök is mondták. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Baró úr következik három percben. Igen, elnök úr, a miniszter úr elmagyarázta az imént, hogy valóban egyfajta rabszolgaságról van szó. Az emberkereskedelem egyfajta rabszolgaság. Köszönetet mondok Hett asszonynak és Bauer asszonynak, hogy feltették ezt a kérdést valóban holisztikus, több szakmát átölelő megközelítésre van szükség, nem egyszerűen bűnüldözésre, hanem olyan nemzetközi együttműködésbe, amelybe bevonjuk a harmadik országokat is. Az integrált megközelítés a bizottság által választott út, a kerethatározatban is ez szerepel, amit 2009 márciusában tettek közzé. Ez a kerethatározat az Európa Tanács 2005-ös emberkereskedelemről szóló határozatán alapul, de tovább megy annál. Természetesen, ahogy a miniszter úr is mondta, az új jogalapot, amit a Lisszaboni szerződés kínál, ki fogjuk használni annak érdekében, hogy minél hamarabb irányelvtervezetet nyújtsunk be, amely figyelembe veszi a Lisszaboni szerződés hatályba lépését megelőzően lezajlott vitát is. Természetesen az új irányelvjavaslat esetében magas ambíciókkal élünk majd az az érzésem, hogy az Európai Parlament központi szerepet fog tudni játszani, és elkötelezettsége fontos lesz abból a szempontból, hogy az emberkereskedelem elleni európai jogi keretek megerősödjenek. Néhány konkrét információval is szolgálnék a kérdéseikre. Először is a szankciókat illetően. Az emberkereskedelem nagyon súlyos bűncselekmény, ezért ennek megfelelően kell szankcionálni. A szankcióknak súlyosaknak kell lenniük. És fontos, hogy a maximális bűn, büntetési tételek harmonizálására sor kerüljön az egyes tagállamokban. 3-tól 20 évig az alap bűncselekmény esetében, illetve 10 év és életfogytiglany között súlyosbító körülmények esetében akkor is, hogyha közben tudjuk, hogy a büntetés végrehajtás különbözhet a tagállamok között, nem indokolt, hogy ekkora különbség legyen a büntetési tételek között az Európai Unióban nagyon magas szankciókat javaslunk majd az új javaslatban. Most pedig hadd térjek rá az áldozatok védelmére és megsegítésére az emberkereskedelem áldozatainak megsegítése, lakhatás, orvosi segítségnyújtás, pszichológiai tanácsadás, tolmács segítség, mindez elengedhetetlen, és természetesen, ahogy a spanyol elnökség is mondta, specifikus, a gyermekeket jobban védő intézkedéseket fogunk javasolni. A jogi képviselet ingyenes kell, hogy legyen a gyermekek esetében. Végül 2010 során a bizottság kiadja első jelentését az irányelv arról az irányelvről, amely a harmadik államok tartózkodási engedély rendszerének irányelve megvalósításával kapcsolatos, illetve az illetékes hatóságokkal. És meg fogjuk vizsgálni, hogy az irányelvet nem kell -e módosítani. Most pedig eh, hadd szóljak a keresletet csökkenteni hivatott intézkedésekről. A bizottság jövőbeni eh, irányelv tervezetében arra biztatja majd a tagállamokat, hogy tegyenek kezdeményezéseket e téren, és eh, arra ösztönzi őket, hogy a szexuális szolgáltatások igénybevételét szankcionálják, amikor a szolgáltatás nyújtója emberkereskedelem áldozatává vált. Ami a bűnöldözési kompetenciát illeti, minden tagállamnak saját joga határozni abban, hogy saját állampolgárait külföldön is üldözi-e, nélkülözhetetlen az, hogy az úgynevezett új maffiák ellen felvegyük a küzdelmet. Olyan bűnszervezetekről van szó, amelyek különböző állampolgárságú emberekből állnak, és szokásos lakóhelyük az Európai Unió egyik tagállama. Végül az adatgyűjtésre térnék rá. Az Európai eh, Bizottság eh, közös eh, mutatók meghatározásán munkálkodik. Az Európai Unióban megbízható, összehasonlítható számadatokra van szükségünk, több tanulmányt is elvégeztek, kezdeményezésünket most megfelelő monitoring kell, hogy kövesse. Az Eurostattal az Európai Unió ügynökségeivel, Europol, Eurojust, Frontex alapjogi ügynökség együttműködve kell ezt a munkát elvégezni. Végül a megelőzésről. Van egy pénzügyi keret a bűnözés megelőzésére, 2010-ben külön célzott áll rendelkezésre az emberkereskedelemre. A Stockholmi program pedig konkrét intézkedéseket sorol fel, az általános JAI tanácsülésen elfogadott iránymutatások alapján a harmadik országokkal meg kell erősíteni az együttműködést. Tehát globális a politikát kell folytatnunk az emberkereskedelem ellen. Mint említettem, az Európai Bizottság nagyon hamarosan irányelv tervezettel fog előállni, és nagyon örülök neki, hogy a spanyol elnökség pedig vitát kíván kezdeményezni, amely tovább gazdagíthatja majd a bizottság javaslatát Szerintem megfelelő pillanatban készítjük ezt a javaslatot, hiszen a jelenség messze nincs visszaszorulóban a tagállamainkban, ezért energikusan kell fellépnünk, eljött az idő. Köszönöm, biztos úr. Angelili asszony kap két percben. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Head asszonynak és Power asszonynak a kezdeményezését. Az emberkereskedelem, mint ahogy elhangzott, az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, szexuális kizsákmányolás, illegális munkavállalás céljából történik ez legtöbbnyire. Ezt olyan teljesen felelőtlen és alávaló bűnözők követik el, akik nem tartják tiszteletben az áldozatok emberi méltóságát, becsapják őket, visszaélnek a családjaikkal, a gyermekeikkel, és nagyon gyakran az, a nők és a gyermekek esnek leginkább áldozatul. Világszerte 3 millió áldozatról beszélhetünk, és kb. 90%-uk nő vagy gyermek. 2006-ban az Európai Parlament bevezette a ezzel kapcsolatos jogokat, és a árvákról, prostitúcióról, illegális munkavállalásról, kényszerházasságról és egyebekről, koldulásra, kényszerítésről volt szó, csak hogy néhány példát kiragadjak. Mindezt az Európai Uniót sújtó, az egész Európai Unióban megjelenő pestisként tituláltuk. Nagyon fontos, hogy ez a téma szerepeljen az EU napirendjén a közeljövőben. Meg kell alkotnunk az összes szükséges jogszabályt annak érdekében, hogy az áldozatok teljes mértékű védelmet és garanciákat élvezhessenek. Nagyon fontos, hogy a fiatalkorúak, a kiskorúak védelmét is előtérbe állítsuk. Reméljük, hogy a bizottság és a tanács tovább folytatja majd ennek a témának a vizsgálatát, és egy új irányelvet várunk a bizottságtól ezen a területen. Köszönöm szépen, és szeretnék gratulálni a gyermekek jogáért felelős bizottság alelnöki kinevezéséért. Marasz úr, képezben. Köszönöm szépen, elnök úr. Head asszony és Bauer asszony által feltett kérdés nagyon fontos, a téma felvetését különösen jelentősnek tartom. A tanács képviselője, illetve Baró biztos úr az ambiciózus kifejezés használta, és nagyon hasznos volt meghallgatni ezeket a hozzászólásokat, ugyanis számosan a teremben, ideértve a kérdések szerzőit, teljesen mértékben tisztában vannak ezen brutális bűncselekmény súlyosságával, de mindenféleképpen mindent meg kell tennünk ennek visszaszorításában. Baró úr említette az új jogszabályt, és remélhetőleg minél előbb megkapjuk a jogszabály tervezetet a bizottságtól. Malmström asszony is pozitívan reagált az kereskedelme kapcsolatos témakör koordinálásában. És ha ezt megtesszük, akkor már egy lépést előtettünk. De ahogy Anna Head felvázolta a problémát, ennek a mérete már arra sürget minket, hogy minél előbb lépjünk. És itt a kényszermunka, a szervezett bűnözés, a szexuális kizsákmányolás, a gyermekmunka és egyéb problémák is előtérbe kell, hogy kerüljenek. Ezeket a dolgokat a valóság részeként kell kezelnünk, és ezzel kapcsolatosan egy csomagot kell alkotnunk Európa szerte, annak érdekében, hogy az állampolgárok láthassák, hogy van akcióterv. Az emberek tisztában vannak az emberkereskedelem átkával, de nem látják, hogy milyen holisztikus megközelítést javasol vagy alkalmaz az Európai Unió remélhetőleg az új biztostól minél előbb megkapjuk az ezzel kapcsolatos jogszabályi javaslatot, és itt nem csak az emberkereskedelemmel kapcsolatos küzdelemre kell gondolni, hanem a nők szexuális kizsákmányolásának leküzdésére, illetve az összes ezzel kapcsolódó probléma leküzdésére. A szerzők szerintem kiváló munkát végeztek. Köszönöm szépen. Hirsch asszony másfél percben kap szót. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen először is. Szeretném megköszönni a jelentéstevők munkáját, kiváló együttműködését. Ez egy rendkívül fontos téma. Az emberkereskedelem talán az egyik legsúlyosabb formája a bűncselekményeknek. Az Európorból megkeresések száma is arra utal, hogy a helyzet egyáltalán nem javul, sőt a kényszermunka esetében emelkedik a szám, a nők esetében szinten marad, tehát nagyon fontos, hogy a keresletet minél sürgősebben kezelni tudjuk, vissza tudjuk szorítani. Itt egy integratív megközelítésre van szükség a legkülönbözőbb területek között. Nagyon fontos, hogy az európai állampolgárokban is tudatosítsuk, hogy az emberkereskedelem gyakorlatilag minden tagállamban, minden városban megtalálható. És mint például Németországban a futball világbajnokság kapcsán is megtörtént, nagyon fontos, hogy a közvéleményt erre ezzel kapcsolatosan érzékenyé tegyük. A, az áldozatok védelme különösen fontos kérdés. Itt orvosi, pszichológiai segítséget kell biztosítani az érintett áldozatoknak, és lehetőleg lehetővé tenni, hogy hazatérhessenek, vagy a menekült jog alapján lehetővé tenni számukra, hogy egy új hazában folytassák az életüket. Three minutes. Köszönöm. Sargentini asszony következik három percben. Hollandó fogom elmondani. szeretném a figyelmet felhívni egy spárga termelőnek a letartóztatására, akit rabszolgatartással vádolnak, tehát emberkereskedelmi vádakat vetettek ellene román vendégmunkások foglalkoztatása kapcsán. Európai Uniós állampolgárokról van szó. És az emberkereskedelme elleni küzdelem nem korlátozódhat az emberek csempészetére, illetve a kereskedelemnek az elkövetői üldözésére, hanem ki kell, hogy terjedjen az áldozatoknak a védelmére is. Nem hagyhatjuk ezt figyelmen kívül. Jogi, orvosi, gazdasági, pénzügyi segítségre is szorulnak ezek az áldozatok. És az igazságügyi igazságszolgáltatási rendszer fel kell, hogy készüljön ezekre a feladatokra, és Báró urat szeretném kérni, hogy ez segítse elő, illetve az utódjának adja át ezt a feladatot. És az, aki rabszolgasosban tartott emberek szolgáltatásait igénybe veszi, ugyancsak büntetést érdemel. Az áldozatokat akkor tudjuk segíteni, hogyha ezeket a bűncselekményeket büntethetővé tesszük. Ehhez pedig az eljárások hatékonyságát is biztosítani kell. Az emberkereskedelem áldozatai védelmet érdemelnek, és ez egy nagyon fontos, folyamatos feladat Nagyon sokszor attól tartanak ezek az áldozatok, hogy visszatoloncolják őket a hazájukba. Ezt is meg kell akadályozni. Az emberkereskedelem elkövetői ellen kell folytatnunk elszánt küzdelmet, és fel kell, hogy vegyük a harcot az emberkereskedelem ellen. Az új irányelv keretében ki kell, hogy terjedjen az áldozatok védelmére, és jövőt kell biztosítanunk számukra. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. És most uh, Zigbro úr következik. Köszönöm szépen. Valóban szégyenletes, hogy a mai Európa az emberi jogok és a szabadság térsége megtűri a rabszolgatartást és az emberkereskedelmet. Ez elképesztő, mert a kiszolgáltatottak esnek áldozatul neki, különösen nők és gyermekek. Az igazságügyi szakbizottság, illetve jó magam is, mint lengyel ügyész, több eljárásban részt vettem, és be kell látnom, hogy ezek a bűncselekmények nem ismernek határokat, a gyermekekkel visszaélnek, rabszolga sorban tartanak munkásokat, és ezért fontos, hogy a nemzetközi együttműködés hatékonyan megvalósuljon. Két további kérdésre hívnám fel a figyelmet. Tisztában vagyunk azzal, hogy az emberkereskedelem szervezett bűnelkövetési keretek között zajlik. És ezért valóban súlyos szankciókkal kell sújtani az elkövetőket, le kell őket tartóztatni, el kell kobozni a vagyonokat. Köszönöm szépen, elnök. Ernst asszony következik másfél percben. Az emberkereskedelem sajnos egy kísértő valóság, és a szegénységből, a tudatlanságból fakad. A legrosszabb formája a gyermekkereskedelem szexuális célból. A Guen frakció minél sürgetőbb lépésre szólítja fel a bizottságot ezen a területen. A az emberkereskedelem sikeres visszaszorításának alapvető feltételeként erősíteni kell az áldozatok jogait ugyanis enélkül pusztán a büntetőjog eszközeivel nem tudjuk visszaszorítani az emberkereskedelmet. Egyértelmű szabályokra van szükség, hogy ne emberkereskedelemmel szankcionáljuk ezeket. A büntetőjogi eljárás alatt, illetve után is az áldozatokkal, áldozatokról gondoskodnunk kell, anyagi támogatásokról is. Hosszú távú áldozatvédelmi programokat kell intézményesíteni, és az emberkereskedelem áldozatainak ingyenesen kell biztosítani nem csak gyermekeknek a jogi segélyhez, illetve egyéb segélyhez való hozzáférés. És nem utolsó sorban még azt is szeretném megemlíteni, hogy a prevenciót, a képzést, a rendészeti dolgozók felkészítését is erősíteni kell ezen a területen. Thank you. Köszönöm szépen, Dodzasszony nincs a helyén. Bocsánat, Borgézió úr következő. Köszönöm, elnök úr meghallgattam ma a biztos jelölti meghallgatást. A biztos jelölt asszony egyértelmű kötelezettségvállalásról beszélt az emberkereskedelem elleni küzdelemben, és úgy vettem észre, hogy egyhangúság van. Néhány évvel ezelőtt még ez nem volt jellemző, és Egyesek inkább a tömeges bevándorlásról beszéltek, illetve annak szükségességéről. Ma azonban látjuk, hogy nem jó a bevándorlás. A az erőfeszítésnek egységesnek kell lennie. Ugye az eredete, az egésznek ugyanott van mindig. A kultúrák különbségéről van szó. A tiltott bevándorlás nagyon súlyos jelenség, és nagyon ö, súlyosak a következményei helyi és európai szinten is ugyanis az ember kereskedelmet az Európai Unión kívülről irányítják. Ebből kell kiindulni, és nagyon komolyan foglalkozni kell azzal a tényel, hogy ez a szégyenletes jelenség, amely nagyon súlyos, egyben a tiltott tömeges bevándorlás következménye, ugyanis azt nem tudjuk kordában tartani. Köszönöm. Köszönöm, Dodz asszony nincs itt, úgyhogy Papa Nikolau úr következik másfél percben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni e fontos kérdés szerzőinek. Modern világban élünk, és el kellett volna tűnniük az ilyen jelenségeknek, mint az emberkereskedelem, de sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy egyáltalán nem ez a helyzet. A becslések szerint naponta akár egy millió nő és gyermek is áldozatul esik az emberkereskedelemnek. Az ENSZ szerint az EU-ban 230 ezer áldozatról van szó, Görögországban 40 ezerről évente. Itt ugye a nőket és a gyermekeket is beleszámoltuk. Különböző ö, emberkereskedelmi formák áldozatául esnek ezek az emberek. Ö, az Európai Unió intézményes keretei gyengék, ugyanis ez a bűncselekmény típus határokon túlnyúló jellegű, ezért holisztikus és gyors megközelítésre, fellépésre van szükségünk Másodszorban nagyon fontos az áldozatok védelme és struktúrákat, infrastruktúrákat kell létrehoznunk a megsegítésükre, és nagyon örülök neki, hogy a spanyol elnökség forrásokat és struktúrákat kíván erre szánni annak érdekében, hogy az emberek megfelelő képzésben részesüljenek. Ezt a modern rabszolgasságot nem szabad megtűrnünk az Európai Unióban. Az Európai Unióban az emberi jogokat és az emberi méltóságot kellene szem előtt tartanunk. Köszönöm. Most pedig Koszta asszony másfél perc. Tisztelt elnök úr! szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok, hogy ma foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert nagyon fontos ez a kérdés. Köszönetet mondok a jelentés, illetve a kérdések készítőinek, és szeretném elmondani, hogy örömmel tölt el, hogy a spanyol elnökség és a bizottság is kötelezettséget vállalt. Bízom benne, hogy az új irányelv minél hamarabb megjelenik, és az általánosan osztott szempontokat fogja tükrözni. Tudom, hogy ezen a területen nehéz pontos számokkal rendelkezni, állítólag 300 ezer emberről van szó, 90 ö, százalékuk nő vagy kiskorú, itt az EU-n belüli számokról beszélek, nagyon nagy előrelépés, hogy az Európai Unió új hatásköröket kap, és a Stockholmi programmal is rendelkezik, újító megközelítésünk lehet. A közösségi szinten nagy segítség lenne, hogyha új jogszabályán rendelkeznénk. 98 óta létezik az áldozatok humanitárius tartózkodási lehetősége, de a prevencióval is foglalkozni kell, és az ügyfelek ezekkel szemben is fel kell venni a küzdelmet. A szankcióknak hatékonyabbnak kell lenniük, ahogy a biztos is mondta, európai szinten harmonizálni kell a büntetési tételeket, konkrétan pedig azt kérjük, hogy az áldozatok jogait harmonizáljuk. És még egy pillanatot kérek, nagyon fontos lenne a fiatalkorúak esetében specifikus intézkedéseket foganatosítani, illetve az Európába érkezett és már korábban abózusnak áldozatul esett emberek esetében segítséget kell nyújtanunk. Parvanova asszony másfél percben. Tisztelt elnök úr! Tisztelt kollégák! Gratulálni szeretnék a jelentés készítőinek. Az Európai Bizottság és a spanyol elnökség is köszönetet érdemel, illetve arra kérem őket, hogy segítsék a probléma megoldását. Az emberkereskedelem elleni küzdelemhez platformot kell létrehozni EU szinten hogy nagyobb hatékonysággal léphessenek fel a tagállamok, és hatékonyabban védhessék az áldozatokat. Az emberkereskedelmi koordinátori hivatal létrehozása is nagyon fontos lenne ebből a célból. Ez az igazságügyi terület felügyelet alá kell, hogy tartozzon elemezni kell az emberkereskedem áldozatainak a kibocsátó országait, együtt kell működnünk európai szinten a civil társadalommal, és tájékoztató, felvilágosító kampányokat kell szervezni, és segítséget kell nyújtanunk az áldozatoknak, rehabilitációjukat is elő kell segíteni. Ez egy transnacionális probléma, koordinált EU szintű stratégiát igényel, hogy támogathassuk a tagállami erőfeszítéseket. Az eredményes emberkereskedelem elleni küzdelemben. Köszönöm, elnök. Jana Kudakis asszony következik másfél percben. Az, aki másnak a tulajdona, és ki van szolgáltatva a gazdájának. Arra gondolhatunk, hogy ez az emberkereskedelem meghatározása nem az emberkereskedelemé, hanem a rabszolgatartásé. Az emberkereskedelem ma rabszolgatartás formáját ölti, és nőket, gyermekeket, de férfiakat is sújthat. A családokat tönkreteszi, a családon belüli erőszak többek között az emberkereskedelem oka. Becsléseink szerint 500 500 ezer áldozata lehet az emberkereskedelemnek, és 300 ezer közül gyermek, és az összes hatóságnak együtt kell működnie ezen a területen. Az áldozatok védelmét hatékonyabbá kell tennünk. Erős fellépésre, intézkedésekre van szükség európai szinten. Mrs. Svensson for one and a half minutes. Tack, Svensson asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha nincs igény, akkor az olcsó munkaerőt igénybe vevő kereskedők nem tudnak érvényesülni. Hogyha a gyermekek szexuális szolgáltatásait, vagy a nők szexuális szolgáltatásait nem veszik igénybe, akkor nem lesz emberkereskedelem. Tehát a kulcs szó a kereslet. És ez a kulcs szó akkor is, amikor az emberkereskedelem elé harcról beszélünk. Világszerte szegénységben él sok-sok ember. Embertelen körülmények között. És ezért könnyedén áldozatul esik a galád emberkereskedőknek. Úgyhogy azon kell munkálkodnunk, hogy csökkentsük a keresletet. Emellett természetesen megelőző intézkedéseket is be kell vezetnünk. Például, hogy az életkörülményeket javítjuk a világ azon tájain, ahol az emberkereskedelem áldozatait megtalálják. Szeretném megköszönni Head asszony és Bauer asszony, illetve a témavezető bizottság munkatársainak a munkáját. Meg kell találnunk az áldozatok segítésének a módját, és egy sor intézkedésre van szükség, amelyek attól függően kell, hogy alakuljanak, hogy kényszermunkáról vagy szexuális rabszolgáságról eh, van szó. Köszönöm. Eh, Jimenez eh, Beszeril Barrio asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen. Szeretnék utalni az ENSZ 2009 évi jelentésére, ami az EU-ban az emberkereskedelem áldozatainak számát is említés. Nagyon fontos tehát, ez is aláhúzza, hogy mennyire fontos az áldozatok védelméről gondoskodni. Elsősorban a nőket és a gyermekeket sújtja a bűncselekmény ez a formája. gyakorlatilag a kizsákmányolás ezen a területen a szemünk előtt történik, az a parlament éppen ezért fontos, hogy hangsúlyozza, hogy feltétlenül biztosítani kell az áldozatok védelmét, és kellően elrettentő mértékű szankciókat alkalmazni az elkövetőkkel szemben. Minden európai eszközt be kell vetnünk, a jelen és jövőben rendelkezésre állókat is az áldozatok védelméről való gondoskodásban. A spanyol elnökségtől már a Stockholm program vitájában kértem ezt a az elnökségtől, és megfelelően hatékony eszközöket kell bevetni ezen minket sújtó átok visszaszorítására az Európai Unió egész területén. Felelősen kell reagálnunk a társadalmunk egyik legfontosabb és legsúlyosabb problémájára, az emberkereskedelemre, és nem szabad, hogy csak erről beszéljünk, hanem valóban konkrétan lépnünk kell. Flasikova Benova asszony. Kedves elnök úr, kedves kollégák, először is szeretném elismerni Head és Bauer asszony munkáját. Ez egy rendkívül összetett probléma, amit összetetten közelítettek meg. Néhány személyes megjegyzést azonban engedjenek meg. Sokan, sok állampolgárnak egyszerűen nincs fogalma sem, hogy milyen mértéket ölt az emberkereskedelem. Ez egy óriási üzlet világszerte, és ez rendkívül embertelen, hiszen elsősorban asszonyok és gyermekek esnek áldozatul. A szankcióknak masszívnak és koncentráltnak kell lenniük. Az emberkereskedelem háromszögét meg kell törni. A kereskedelmet és a kínálatot ott kell, a kínálatot elsősorban ott kell megfogni, ahol az emberek, nők és gyermekek szegénységben élnek, és mindent el kell követni, hogy méltóság teljesebben élhessenek. Nagyon fontos hatékony szankciókat bevezetni, hogy az ember kereskedelem haszonélvezői ne maradhassanak büntetlenül. Példamutató büntető tételekre van szükség, a bűncselekmény felszámolása prioritást kell, hogy kapjon az Europol és az Eurojust munkájában is. Köszönöm szépen. Most pedig Wikström asszony egy percben. Är ännu inte avskaffat, som många av mina redan har understrukit. Dagens slaver... Köszönöm szépen, elnök úr. A rabszolgaságot elvileg eltörölték. A mai rabszolgák mégis a szexuális kereskedelem áldozatai. Ezek a nők, ezek a gyerekek egyszerűen akár csak egy árucik eladásra kerülnek. Az embereket megfosztják legalapvetőbb emberi jogaiktól, és manapság is rabszolgaként élnek tagállamainkban. Elnök úr, ez Európa egyik legnagyobb kudarca, és gondoskodni kell arról, hogy keresleti és kínálati oldalon is korlátozzuk ezt. Svédországban a törvény tiltja a szex vásárlását. Ez már tíz éve így van, és nagyon fontos ez, ugyanis a társadalom ezzel a törvényel megmutatja, hogy az emberek nem eladók. már régen betiltottuk a rabszolgakereskedelmet Amerikával, de időnként úgy tűnik, hogy Európában mégis megfeledkezünk erről. Kötelességünk fellépni, és szeretnék köszönetet mondani a kiváló munkáért Hed és Bauer asszonyoknak. Köszönöm szépen, Csárneszki úr, egy perc. Tisztelt biztos úr, tisztelt miniszter úr, elnök úr, hölgyeim és uraim! Néhány perccel ezelőtt a zöld frakció képviselője helyesen hangsúlyozta, hogy az emberkereskedelem kérdése nem külső probléma, amit importálunk az Európai Unióban, belső probléma is. Az én országom állampolgárait is eladják különböző EU tagállamokba, és ez egy nagyon jelentős, nagyon komoly probléma. Véleményem szerint ebben a kérdésben nagyon szolidárisan kell fellépnünk. Nem csak az EU intézményei szintjén, hanem minden egyes tagállam között is. És szeretném emlékeztetni önöket a több évvel ezelőtt bekövetkezett eseményekre, amikor az olasz rendőrség és az olasz hatóságok Lengyelországból érkezett jelzésekre reagáltak, és felszámoltak egy emberkereskedő hálózatot, akkor ugyanis lengyel munkásokat alkalmaztak feketén. Nem szabad elhallgatni ezeket a példákat sem. Köszönöm Rojtova hogy másfél perc. Tisztelt elnök úr! Több mint egy millió ember esik áldozatul kényszermunka, rabszolgatartás és szexuális rabszolgaság bűncselekményeknek, és 1500 esetben indult összesen eljárás. Az emberkereskedelem profitja meghaladja a kábítószer kereskedelemét. Ahogy az EU kelet felé terjeszkedik, egyre nő ez a szervezet bűnözésnek ez a formája. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy koordináltan küzdjenek ez ellen a tagállamok, és nem csak a jogszabályokat kell harmonizálni a szerződéseknek megfelelően. A spanyol elnökséghez fordulnék, és arra kérem, hogy segítse elő a szankciók és az eljárások harmonizálását a tagállamok körében. Az illegális szexuális szolgáltatások igénybevételét is vissza kell szorítani, és e a gyermekek abúzusa a gyermekek körében folyamatosan nő, ez most már 20% körül tart, és ez riasztó. Tudják-e, hogy a kizsákmányolt gyermekek szülei közül összesen 4% ismerte el, hogy az interneten kötöttek megállapodást a gyermekük eladására. 1100 internetes oldalt fedeztek fel tavaly, ahol szexuális szolgáltatásokat kínáltak, és gyermekeket kínáltak. Mindenre oda kell figyelni, hogy hatékonyan küzdhessünk az ember kereskedelm ellen. Az Európai Parlamenttől hatékonyabb küzdelmet kérek. Köszönöm. Elnök Gönc képviselő asszony nincs az ülésen, nincs a helyén, úgyhogy a következő felszólaló Tomszen asszony kap másfél percre szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Köszönöm a jelentés készítőjének ezt a fontos munkát. Az EU számára hatalmas kihívást jelent. Az emberkereskedelem leküzdése és megelőzése. Óriási üzletről van szó, vonzó üzlet ez, mert a szankciók nem kellően elriasztók a kábítószerkereskedelem büntetési tételeihez képest, vagy a fegyverkereskedelem tételeihez képest. A legkiszolgáltatottabbak esnek ennek áldozatul. Nem tudjuk őket visszaküldeni a származási országokba, mert akkor újra az emberkereskedők karmai közé küldenénk őket. Tehát tartózkodási engedélyt kell, hogy adjunk neki. A prostitúció igénybevételét is bűncselekményé kell nyilvánítani, és a kényszermunka igénybevevőit ugyancsak szankciókkal kell, hogy sújtsuk őket. Elnök, Blankievics te az, hogy másfél percben. Elnök úr, kedves kollégák, a közelmúlt események Litvániában, amikor is egy szervezett bűnbanda tagjait elfogták, rávilágított arra, hogy ez a bűncselekményfajta igen elterjedt, és egyre intenzívebbé válik a gazdasági pénzügyi válság következtében. Az emberkereskedelem áldozatainak több mint 90%-a nő vagy gyermek, akik a szegénység miatt esnek áldozatul, az emberkereskedelem a legszörnyebb formája a bűncselekménynek, emberek méltóságát érinti, embereket kizsákmányolnak, illetve kényszer munkára eladnak. Az Európai Unió tagállamai között, illetve harmadik országokkal, a civil szervezetekkel is együtt kell működni, és ki kell jelölni egy illetékes koordinátorát ennek a témának. Ugyanakkor mindenki, akit ez a szörnyű bűncselekmény érint, akik részt vesznek, elkövetői nem maradhatnak büntetlenül. Most pedig a spontán hozzá szólások keretében Mikolászik úr kap egy percben szót. Kedves, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, a szóbeli kérdés szerzőinek szeretnék gratulálni, és még azt szeretném elmondani, hogy az emberkereskedelem az egyik leggyümölcsözőbb, legkifizetőbb formája a nemzetközi bűncselekményeknek, bűnözésnek. Európában 700 ezer, 1 millió ember esik áldozatul ennek a bűncselekmény fajtának, a jövőben megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani az ilyen gyakorlattal szemben. Nem pusztán az elkövetőket kell büntetnünk, hanem a, az ilyen szolgáltatások igénybevevőit is, ugyanakkor az áldozatok védelméről gondoskodni kell, mégpedig magas szinten, független attól, hogy a bűncselekményre mely tagállamban került sor. A védelem nem eredményezhet azonban egy másodlagos kriminalizálódást, a kiskeres, kiskorúakra külön figyelmet kell fordítani, és arra is felhívom a figyelmet, hogy ennek nagyon szoros összefüggése van a szervkereskedelemmel. Asszony, egy perc. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy röviden állásfoglalhatok. Nagyon fontos, hogy ezt a témát napirendre tűztük ugyanis ezt, ez egyfajta tabuként jelent is meg, és a társadalmunk, társadalmainkban, itt elsősorban a nőket érinti, a bevándorolt nőket, illetve a gyermekeket, akik nem feltétlenül jelenek meg előttünk. Éppen ezért hatékony intézkedésre van szükségünk, felvilágosításra, a probléma tudatosítására, ugyanis itt nem pusztán a, az a cél, hogy az elkövetőket megbüntetjük, hanem úgy kell kialakítani az áldozat védelmet, hogy elkerüljük, hogy az áldozat másodjára is áldozatul essen emberkereskedőknek, és elő kell segítenünk a társadalomba való újra beintegrálódásukat a legális munka világába. Köszönöm. Thank you. Now Mrs. Bearder for one minute. Mr. President, European action on this issue is long... Bearder asszony, másfél percben. Tisztelt elnök úr, Geridó úr, szavait örömmel hallottam a gyermekek kihasználásával kapcsolatban, és egy új irányelv készül, amely prioritást kapott. A tanácsot és a bizottságot arra kérem, hogy a, az áldozatok védelmét biztosítsák, különösen a gyermekekét, akik kiszolgáltatottak a felnőtteknek. Az Egyesült Királyságban 325 gyermekről állapították meg, hogy gyaníthatóan emberkereskedelem áldozataivá váltak. És az esetükben nem bizonyosodott az be, hogy külső forrásból érkeztek. Még a saját területemen is vannak egyszerűen eltűnt gyermekek, mert a tartóik kezébe kerülnek, és nem tudjuk őket előkeríteni. Ez EU szinten is így megy. Le kell állítanunk ezt a bűnelkövetési formát. Ez egy borzalmas bűncselekmény, és gondoskodni kell az áldozatok védelméről. Elnök, köszönöm. Eh, Ében Mayer úr, egy percben. Köszönöm szépen. A eh, lopás, a betörés, a gyilkosság, ez eh, olyan bűncselekmények, amelyek elsősorban nőket és a gyermekeket érintek. Ezeket a bűncselekményformákat nehéz nyomon követni. Itt most szeretném leszögezni, hogy Ausztriában amely eh, tranzitország, de ugyanakkor célország is az emberkereskedelem szempontjából. A, az embercsempészek eh, elsősorban dél, eh, dél-kelet-európából nyugat felé tartva nem csak harmadik országból szedik áldozataikat, hanem tagállamokból is. Tehát a, ez a fajta bűncselekmény, vagy ez a fajta jelenség emelkedik, és éppen ezért megfelelően hatékony ellenőrzésre van szükség. Nagyon gyakran látható, hogy busz, turista buszok egyfajta bűnözői turizmust bonyolítanak le. Az Europol, a Frontex és az egyéb intézmények figyelmét erre fel kell hívni, hogy ezeken a területeken a határellenőrzést ismét be kéne vezetni, és a Schengeni szabályokat szigorítani. Szaborszka asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a kérdés szerzőinek, illetve várom a biztos úr válaszát. Megalapítást nyert, hogy különösen a gyermekek vannak kiszolgáltatva. Ők esnek leginkább áldozatául az emberkereskedőknek a az áldozatok 90%-a nő és gyermek, tehát nagyon fontos, hogy a gyermekek védelméről gondoskodjunk. A szülők nagyon gyakran nem figyelnek oda a gyermekeikre, egyszerűen azt sem tudják, hogy mit csinálnak a, ezzel kapcsolatosan megfelelő kampányt kellene folytatni, és a szülőket tájékoztatni, hogy milyen veszélyek fenyegethetik a gyermekeiket. Ehhez azonban, tehát a megfelelő védelemhez szükség van a szülőkkel való együttműködésre. Köszönöm. Thank you. Now, Mr. Köszönöm szépen, Sasada asszony, egy perc. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Ebben a vitában három téma érdemel különleges figyelmet. Nem elég bűnöző kerül bíróság elé, még mindig kicsi a felderítés aránya a bűnözés mértékéhez képest. A második probléma az, hogy az áldozatok nem kapnak megfelelő védelmet és kompenzációt. Az Európai Unióban csak néhány tagállam hozott megfelelő intézkedéseket etéren. A harmadik dolog, a helyzetet nem monitorozzuk megfelelően. Nem csak az Európai Unióra korlátozódik ez a jelenség, ezért kulcsfontosságú, hogy a nemzetközi szervezetekkel együttműködjön az EU, és új értéket hozzon létre az emberkereskedelem elleni küzdelemben. Köszönöm szépen. Köszönöm, ezzel lezárult a spontán hozzászólások ideje, most pedig López Garrido miniszter úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! ez a vita jól rámutatott, hogy milyen súlyos problémával állunk szemben. Ez egy nagy kihívás, és örülök, hogy ez a vita megrendezésre került. Nagyon jó, hogy akkor került megrendezésre, amikor először veszek részt az Európai Parlament ülésén. Ez nagy megtiszteltetés számomra. Két vitát is folytattunk ma este itt az ülésteremben és ez nagy öröm volt nekem. Ez a probléma nagyon jelentős, ahogy már említettem, és nem elég beszélni róla. Kezelni kell, fel kell lépni ellene. Nagyon erősek az ellenségeink nagyon határozott politikai szándékra van szükség, és látom, hogy ebben a teremben megvan ez a politikai szándék. A spanyol elnökség az összes európai intézmény segítségével fel fog lépni a probléma ellen. Ragaszkodunk ehhez a fellépéshez. Európai szinten is fel kell lépnünk, természetesen, ezt eh, Herzasszony is egyértelműen elmondta Papa Nikolai úr és Pavanova úr, illetve asszony is elmondták, hogy a határokon túlnyúlik ez a probléma, Európán kívül is eh, létezik, ezért az Európai Bizottság, és ezt hangsúlyoznám, eh, irányelvet kell, hogy készítsen ebből a szempontból. Rajtova asszony azt hiszem, hogy nagyon jól definiálta, hogy mire van szükségünk, hogy mi az a három tengely, amelyek mentén kell munkálkodnunk az Európai Unióban. Melyek is ezek? Tehát áldozatvédelem, ez az első tengely. Az áldozatvédelem talán az, amiről a legtöbben szóltak itt a teremben hosszú listát sorolhatnék azokról, akik beszéltek róla. Tehát az áldozatokat védeni kell. Főleg a nőket, a gyermekeket. A gyermekek nagyon kiszolgáltatottak. Hinsz asszony is mondta, az áldozatvédelemre megfelelő mandátummal kell, hogy rendelkezzünk, és a spanyol elnökség prioritásai között ez is rend, szerepelni fog. Tehát először is áldozatvédelem, aztán a második nagyon keményen üldözni kell a, a, az elkövetőket, nagyon erőteljes fellépést tervezünk. A harmadik tengely pedig el kell gondolkodni a kereslet kérdésén. E szolgáltatások kereslete kérdésén ez egy nagyon bonyolult, összetett kérdés, de azért nem szabad félretennünk. Ez az a három irány, amerre haladnunk kell, Ez teszi lehetővé, hogy holisztikus legyen a megközelítésünk. A spanyol elnökség garanciát vállal, hogy ezt meg is teszi. Végül Báró úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a vita felhívta a figyelmünket a jövőben követendő irányokra. Ahogy miniszter úrtól is hallhattuk, illetve a bizottság eh, tervei között is az szerepel, hogy javaslatot dolgozzunk ki még idén tavasszal. És eh, Moraes eh, úrtól pedig azt hallhattuk, hogy modern módon kell felvennünk ezzel a jelenséggel szemben a harcot. hiszen az emberkereskedelem is modern módszerekkel él. Az emberek kihasználása ellen hatékonyan harcolnunk kell. Ahogyan miniszter úr említette, három pilléren nyugszik ez a harc. Meg kell védenünk az áldozatokat. Már letárgyaltuk a keret határozatot amely a gyermekek számára mentességet biztosít, illetve jogi védelmet ad, és a jövőbeni irányelvbe bekerül majd a lakhatás, a, az orvosi ellátás, a pszichológiai támogatás és a fordítás, tolmácsolásbeli segítség, valamint további támogatási formák. Zaborszka asszony szavait is támogatom, aki nagyon helyesen mondta, hogy a legkiszolgáltatottabbak a gyermekek, és az Európai Bizottság komolyan veszi a feladatát, küzdenünk kell ez ellen a probléma ellen, és egy intézkedési tervet kell összeállítanunk az Európai Unió területen kíséret nélkül tartózkodó kiskorúak védelme érdekében. A spanyol elnökségre vár ez a feladat. 2010 tavaszán meg fogja vizsgálni az Európai Tanács és a Parlament is. Több módszert is javasolunk majd, hogy megelőzzük ezt a jelenséget. Az Európai Unió területére többféle formában érkeznek kíséret nélkül gyermekek, kiskorúak. Zaborszka asszonynak abban is igaza van, hogy a családokkal is együtt kell működnünk, felügyelni kell továbbá az internet használatát is. Mert az interneten újabb veszélyforrások jelentek meg. Az Európai Parlament a politikai feladatát nagyon komolyan veszi, ahogy a miniszter úrtól is hallhattuk, és az Európai Bizottság pedig hamarosan kidolgozza a javaslatait, elő fogjuk terjeszteni, és köszönöm szépen az együttműködésüket, támogatásukat, és nagyon érdekes javaslataikat is, amelyek itt a vita során elhangzottak. Köszönöm szépen a hozzászólóknak, amit elmondtak. Az Európai Parlament valóban felvállalta ezt a fontos szerepkört, ezt a feladatot, hogy a jelenség ellen felvessük a harcot. Köszönöm. Elnök, köszönöm, biztos úr. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm a két jelentéstevőnek, a hozzászólóknak, a kisegítő kollégáknak, a tolmácsoknak. Február 1-én folytatjuk majd a következő plenárison, és berekeztem az ülést.